Good afternoon. Um, I would like to first to adopt... Jó, eh, kellemes délután kívánok mindenkinek. Szeretném elfogadni most a rendet, és van némi bejelenteni valóm. Remélem, hogy az előadó is nem sokára megérkezik. Először is a május 24-i Econ AFKO üléssel kapcsolatosan 9 órakor lesz, és a, az EKB jogállásával kapcsolatos jogszabály 22. cikkének módosítását fogjuk tárgyalni. Április 24-éről vannak koordinátori döntéseink, jelölések, közös rendelkezések és strukturális rendeletek, vélemények ezek és vannak kijelölések más, illetve nem voltak más jelölések jelen pillanatban. A gazdaságirányítási ülés pénzügyminiszterekkel különböző tagállamok pénzügyminisztereit hívtuk meg erre a találkozóra, Hollandia, Németország, Görögország, Franciaország, Portugália, Ausztria vettek részt, vesznek majd részt július 12-én. A 99-es pontos, pont 5-ös pontjával kapcsolatosan egy véleményt kértek, a döntés az volt, hogy a szobali kérdésből indulunk ki, és majd lesz az EMU-val kapcsolatosan egy plenáris vita. Úgy döntöttünk, hogy az Eurostat főigazgatóságának, főigazgatójának intézünk egy levelet a statisztikai programokkal kapcsolatosan. Az a döntés született, hogy az Euró munkacsoport elnökét meghívjuk egy nyílt, nyílt koordinátorülésre, ugyanígy jártunk el korábban elődjével. Programtervezet az aténi utazásra, hogy ezt elküldjük a koordinátoroknak, ez a döntés született. Egy ECR, egy LD, egy Zöldek, egy GUE IFRS 17, ezzel kapcsolatosan Szonyán kolléga lesz az előadó, és az IFRS 19-nél pedig árnyék jelentéstevő lesz. Az ütemtervről és a címről is döntöttünk, a tervezett 30, május 30-án kerül elénk a plenárisra júliusban kerül. First, uh, four négy ekon látogatás, delegáció. Úgy döntöttünk, hogy a GUE csoport helyét nem fogjuk újraosztani az LKB frankfurti látogatáson. 2018 második felének missziói. Egyesült Államok júliusban függ ez a, az elnökök konferenciájának döntésétől. 7 EPP, 3 SND, 1 CR illetve plusz egy ALDE. Ha kilenc tag van, akkor 4 EPP, 3 SND, ALDE és ECR, eh, e ami pedig a ciklus végét illeti, a felkészülést, a tanácsi elnökség végére vonatkozó vitát vagy 45 percben szervezzük meg, vagy nem is lesz. nem lesz rendkívüli ülés, a zöld hetek során nem volt erre javaslat. Strasbourgban csütörtök délután né ülésekről döntöttünk, a magas szintű munkacsoportot is áttárgyaltuk a szociális infrastruktúrával kapcsolatos. With the request made by ECR coordinator on his lot on the money uh... illetve volt még délelőtt egy vizsgálatra vonatkozó idő, szak elnézést mondja az elnök, nem ez csak egy időzítési kérdés volt. Harmadik pont, trialógusokról beszámoló. Az intézmény közé találatosban harmadik oldalon találkozót tartottunk az ECN plusszal kapcsolatban, amely az Európai Versenyhatóságok halazata. Nagyon termékeny párbeszédet folytattunk a hármas cikkel kapcsolatban és az ötös, négyes és ötös cikkekkel kapcsolatban, amely a, például a, a nemzeti, illetékes nemzeti hatóságoknak a függetlenségéről szólt, vagy a forrásokról, vagy a büntetések kiszámolásáról aztán az Econnak a tárgyaláscsapatja a 21-es cikkel kapcsolatban bemutatta az álláspontját, és az en, a, engedékenységi csomaggal kapcsolatban is, ugyanis május 30-án lesz a következő trilógus. Aztán a Solvency 2-vel fogunk most a négyes napi rendi pont alatt foglalkozni. Ez a felhatalmazáson alapú jogi aktusok és végrehajtási intézkedések ellenőrzésével foglalkozik. Nem tudom, hogy az EPP jelentéstevője itt van-e. De elmagyarázom, hogy miről és van szó aztán, hogy kinek mennyi ideje lesz hozzászólni. És olyan kérdésekkel foglalkozunk majd, amelyek relevánsak, és arra azzal is foglalkozunk, hogy miért döntöttünk úgy, hogy a Solvency 2-nek miért biztosítunk időt. Nem meglepetés, hogy ezt tettük, mert folytatódik a munka ezzel a nagyon fontos delegált aktussal, tehát felhatalmazáson alapul, alapuló jogi aktussal kapcsolatban, a tőkekövetelményekkel kapcsolatban, és a Solvency 2 kapcsolatos kérdésekkel. Tehát nagyon örülök, hogy Valente kollégát, Fausto Perentét itt üdvözölhetem, aki az EIOPának, amely az EBFH, a végrehajtó igazgató, a vezérigazgatója, és aztán Martin Merlint, aki pedig a rendelet és a prudenciális felügyeletnek az igazgatója, a FISMA a főigazgatóságon. Először is az az azaz EBFH-val kezdjük, aki Fausto Perante, akik technikai tanácsot adnak, tehát akkor Parante úr, és aztán Merlen úr. Thank you, Mr. President. Thanks a lot. Thanks a lot for the invitation. Köszönöm szépen a meghívást. Szívesen hozzájárunk ehhez a vizsgálódáshoz. A Szolvencia 2 hatályba lépett, két éve használjuk. To start with some Uh, És uh, most kell kezdeni a karbantartási munkát, uh, illetve a felülvizsgálatot, hogy hogyan tudjuk a jövőben javítani a rendszert. Technikai tanácsokat szolgáltatunk a bizottságnak a kérésükre. Ezt megtettük a közelmúltban is. Három fő aspektust követve. Az egyik az arányosság elvének használata, illetve hogy az indokolatlan korlátozásokat megszüntessük a gazdaság pénzellátásában, illetve hogy a technikai következetlenségeket megszüntessük. Ahogyan látják, ez a vélemény meglehetősen hosszú, én csak a legfontosabb témákra szeretnék rámutatni. Ami az arányosságot illeti, javaslatot tettünk a bizottságnak, hogy fogadjon el egyszerűsítési számítási módszereket. Ebben a tekintetben ezek alapvetően választható egyszerűsítéseket, hogy az iparág eldönthesse, hogy akarják-e használni vagy sem, illetve javaslatot tettünk egyszerűsítésre, arra nézve, hogy a külső hitelminősítésekre ne támaszkodjanak annyira. Az egyik egyszerűsítés a look-through megközelítés végrehajtására vonatkozik, amikor közös beruházási alap vagy befektetési alapba fektetnek a befektetők. Azután a második elképzelés az volt, hogy hozzájáruljunk a gazdaság finanszírozásához, pénzellátásához. Arra gondoltuk, hogy a minősítetlen hiteleszközök esetében javításra van szükség. Hasonlít ez ahhoz, amit korábban az infrastruktúrával kapcsolatosan nyújtottunk a bizottságnak, objektív kritériumokat dolgoztunk ki, amelyek alapján a biztosítók felmérhetik a kockázatokat az ilyen befektetéseknél, hasonlóan eh, a minősített, illetve a tőzsdén forgalmazott eh, értékpapíroknál. Persze itt is támaszkodunk a biztosító vállalkozások tapasztalatára, úgyhogy ennek is megvannak a maga korlátozottságai ennek a módszernek. Azután van felülvizsgált kalibráció bizonyos területeken, katasztrófa, segítségnyújtás, medik, orvosi költségek. Ezek sajátos szempontok, és időről időre újraértékelésre van szükség, kalibrálásra. A bizottságnak javaslatokat tettünk a kamatkockázat újra kalibrálására is. Láttuk a közelmúltban, erre nem számítottunk, 2018-ban, amikor a, az autóbérlet megközelítést meghatároztuk, újra kalibrálásra volt itt is szükség, és az ágazat szereplőivel, érdekeltekkel erről is egyeztettünk. Mivel ennek a, ezeknek a konkrét javaslatoknak a hatása jelentős lehet, arra tettünk javaslatot, hogy fokozatosan három év alatt vezessük be az új módszertant. Az utolsó terület, amit meg kell említenem, ez is nagyon fontos, az, hogy hogyan kezeljük és használjuk a további adók veszteség felvevő kapacitását, ezt a mutatót. Kiderült, hogy e- ennek a tételnek a mérlegen 70%-a hasonlóképpen működik, de mégis van egy 20%, azért ez jelentős, 100 milliárd eurót tesz ki. Ennek egy része kapcsolódik egyfajta specificitáshoz, országonként, iparáganként és vállalkozásonként változik ez, ezért próbáltunk jobb egyensúlyt kialakítani a rugalmasság között a rendszerekben, illetve a között, hogy javíthassuk az eredmények összehasonlíthatóságát és felügyeleti konvergenciáját. Bizonyos elvekre tettünk javaslatot, például, hogy a jövőbeli nyereség megbecslése része legyen a vállalkozás üzleti tervének, vagy az eszközalapú megtérülést is vegyék figyelembe egyértelmű tények alapján. Ezek azok a kritériumok, amelyek alapján objektívebb lehet ezeknek a fontos tételeknek a számítása a mérlegben. Szoros kapcsolatot tartottunk mindazokkal az érdekeltekkel, akik együttműködtek velünk az elmúlt hónapokban, adatokat szolgáltattak, részt vettek a nyilvános konzultáción és a kerekasztalon. Nagy köszönet jár nekik. Sokat segítettek abban, hogy technikailag meg tudjuk határozni azt, hogy mit lehet tenni a karbantartás érdekében. Persze majd a nagyobb felülvizsgálat két vagy három év múlva várható. Köszönöm. Thank you very much. Now, Köszönöm szépen. A bizottság részében Meklan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az alkalmat, hogy a szervező kettő delegált aktusnak a módosításait, amelyek a jövőben lesznek, bemutathatom. Először is szeretném a háttéret, ennek a gondolatát bemutatni. Amikor 2014-ben ennek az Omnibus 2 irányelvnek, tehát gyűjtő irányelvnek ről döntöttünk, akkor ennek a delegált aktusnak, tartalmának már nagy részét előre gondoltuk, és ugyanakkor voltak a szereplők, a gazdasági szereplők, akkor akartak módosításokat, elsősorban a tőkekövetelményeket elő, illetően különösen mielőtt ez a delegált aktus hatályba lépett volna. Épp ezért, hogy ne térítsük el a Solvency 2-nek a bevezetését, beleegyeztünk, hogy 2018 végére a tőkekövetelmények felülvizsgálatát átnézzük, és ezt a 150-es bekezdésben fogalmaztuk meg a delegált aktusban. Azóta a bizottság már foglalkozott több beruházással kapcsolatos kérdésekkel, amelyek a tőkepiaci uniónak a keretébe tartoznak, különösen az európai hosszú távú beruházási alapok kezelését illetően, és az infrastruktúra beruházásokat illetően. Ezen kívül egy testre szabott tőke követelményt fogalmaztunk meg a, a biztosítók befektetésére egyszerű, átlátható és standardizált egy, e, e, értékpapírosítással. Ez a Solvency 2 módosításaként került bele a delegált aktusokba még a nyári szünet előtt. A már megtett változtatásokon kívül 2018-ban felülvizsgáljuk ezeket a kérdéseket, és akkor a technikai kérdésekkel foglalkozunk hiszen 2015-ben tanács felhívást tett a bizottság, és az EIOPA-nak tett tanácsunkat illetően, tehát az EBFH-nak adott tanácsunkat illetően mi foglalkozunk a tőkepiaci unióval, és elsősorban, hogy milyen kérdésekre szeretnénk koncentrálni, és az EFBH-tól, a végső, EBFH-tól a végső jelentést február 28-án kaptuk meg. Szeretnénk megköszönni nekik, ezentúl Ejopának fogom hívni ezt a jelentést, és általában a hozzájárulásuk nagyon hasznos volt, és nagyon magas, nagy minős, jó minőségű. Magunk is szerveztünk egy nyilvános meghallgatást a Szervanszi 2 delegált rendelés, rendelkezésnek a felülvizsgálatával kapcsolatban. Ez március 27-én történt Brüsszelben, 300-an vettek részt rajta. Ez egy nagyon hasznos időpont volt, és jelenleg a bizottság most elemzi a, az európának a tanácsát, ezen kívül vizsgáljuk a hatástanulmányukat, de ugyanakkor láthatjuk, hogy nagyon sok érdekelt fél általában üdvözli az EIOPA által javasolt technikai javításokat, és mi a bizottságban a technikai szinten már is pozitívan állunk hozzá a legtöbb EOPAL tanácshoz. Ez persze nem befolyásolja a bizottságnak a végső véleményét. Mindezek után látjuk, hogy vannak olyan érdekelt felek, akik kritikusan fogalmazták meg az európa eredeti tanácsát, amelyek márciusban a bizottsági meghallgatáson és az EÚ-nak a nyilvános konzultáció alatt történtek. Különösen a kamatláb kockázattal kapcsolatos javaslat nagyon ellentmondásos, mert ez a követelményeket nagyon megnövelni a biztosítók számára az egész Európai Unióban. Ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanakkor persze az EOPának joga van javaslat javaslatokat tenni, de lehet, hogy ezzel a kérdéssel újra foglalkozni kell, tehát a kamatláb kockázattal, amikor magát az irányelvet is felülvizsgáljuk 2020-ban mert akkor szélesebb körülben tudjuk megvizsgálni a Solvency 2-nek a hatását a hosszú távú biztosítási tevékenységekre, és ezért ez egy átfogóbb szempontot is biztosíthat e- a prudenciális kérdésekkel kapcsolatban. A biztosító társaságok beruházásait illetően a tőzsdén nem jegyzett részvény vagy alaptőkével kapcsolatos tanács szilárd alapokat biztosít ahhoz, hogy a biztosítóknak a közvetlen beruházásait javítsa ebben az eszközosztályban. Ugyanakkor a nem minősített hitelviszonyok és a zárt körű kibocsátások is élvezhetik ezt a prudenciális bánásmódot. Tehát a célkitűzéseknek megfelelően, akkor könnyebbé válik a biztosítók számára, hogy finanszírozzák a reálgazdaságot. Az időpontokat illetően, mint ahogy a CMU középidős felolvásgálatában is említettük, az a célunk, hogy módosítsuk a Solvency 2 delegált rendeletet, és mint már mondtam, 2018-ban felvizsgáljuk ezt az Delegated act ez jön, akkor ez még nem a végcél, hiszen 2020-ban a Solvency 2 irányelvet is, is felülvizsgáljuk, és a bizottság cselekvés terve a fenntartható finanszírozást illetően már is bizonyítja azt, hogy ez egy olyan terület, amelyre a 22-es, 2020-as időpontban koncentrálni fogunk, és ezzel kapcsolatban az IOPA-nak később az év során kérünk egy tanácsadást. Ezen kívül a saját tőke beruházás vagy tőke befektetés kérdéséről is elgondolkodunk, és ezért mind, mind a tőzsdén bevezetett és a nem bevezetett tőkével foglalkozunk majd. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és örömmel válaszolunk a kérdésekre. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság hozzászólását. Az SZDSZ-ről fogunk beszélni hamarosan, ha jól értettem, még a nyár előtt. És megragadom az alkalmat arra, hogy néhány kérdést tegyek fel. A tárgyalócsoporttal kezdem. Balc úr nem tud ma csatlakozni hozzánk. Éppen ezért a szocialistákhoz fordulok mindjárt. Pervas Berez képviseli őket. Ha csak nem valaki képviselni tudja Balc kollégát, de úgy tűnik, hogy nem. Parancsoljon Beresz asszony, természetesen a spontán felszólalása mindenkinek lehetősége van. Köszönöm szépen. Nem én vagyok az árnyék tevője a témának. Köszönjük szépen a javaslat bemutatását az EIOPA és a bizottság részéről. Ahogy hallottam a kollégákat, úgy érzem, hogy az érveket a bizottság nem meghallgatta a biztosítók részéről. Olyan javaslatokról van szó, amelyek a kockázat mértékéhez, illetve kockázat mértéketől függenek. Kérdésem az, hogy nincs -e ezzel kapcsolatban egy frissítés esetleg, hogy ne kelljen 2020-at vagy 2021-et megvárnunk, és jó lenne, hogyha a kockázat mértékéhez történő igazatás korábban megtörténhetne. A biztosító társaságoknál meghallgatjuk a különböző szereplőket, az átdolgozás kihívásairól, két-három terminus tér vissza folyamatosan és ezeket most megemlíteném. Az első az, hogy kiderítsük, hogyan tudjuk csökkenteni a sok hatását. Erről már volt egy vita a kettes inszolvenci kapcsán, de ha megnyitjuk a drágát jogi aktushoz szóló vitát, akkor ez egy olyan tárgy, amelyel foglalkoznunk kell. Kérdés az, hogy a bizottság meddig hajlandó ebben elmenni. Azt gondolom, hogy ez egy fontos téma. A második téma az ingadozás kérdése, a társaságok mérlege. A bizottság melyik opciót priorit- tekinti prioritásnak részesíti előnyben, illetve van két olyan téma, illetve három, amelyet érintőlegesen említenék meg. Az első Azok az aggályok, amelyeket felém jeleztek, a külső kereskedelemre vonatkozó biztosítások, biztosító társaságok, ahol um, ezeket ne, ne, negatívan érintik. 21 pontot taglalt az EOPA az értékelésében, és vannak olyan elemek, amelyek kapcsán nagyon fontos a jogalkotást és a delegált javítani. Második pont, ami a különbséget illeti az életbiztosítások és a nem életbiztosítási jellegbiztosítások között. Itt az átszámítás nagyon fontos, és az utolsó pont szintén nagyon fontos, ezzel és, és ez is folyamatosan foglalkoznak a tagországok, mindegy, hogy szocialista vagy nem szocialista a kormány, ez pedig a stratégiai jellegű részvétel, a megengedett eh, derogációk jelenlegi eh, jogalkotásban nem tudják megfelelő alkalmazást biztosítani az ipari ágazatban terveznek-e ezzel kapcsolatban előrelépni. És elnézést, még van egy utolsó megjegyzésem. Ezzel kellett volna talán kezdenem. A hashtag-del kapcsolatos munkálatok kapcsán minden egyes jogalkotást, amit újra vizsgálunk, nagyon fontos, hogy ennek tükrében tekintsük ezeket át. Fenntartható finanszírozás érdekében a Szolvenci 2-es kialakításánál. Köszönöm szépen! Ezek nagyon fontos pontok, illetve az étszer képviselő most Ashley Fox kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen az előadást az Európának. Egyre nagyobb az aggály az érintettek között, akikkel én is egyeztettem és beszéltem, amiatt, hogy az Európa túlságosan korlátozó, és a jelenlegi kockázati mars kialakítása 200 milliárd eurónyi tőkét érint, amelyek um, a kimutatásokban szerepelnek a mérlegekben, ahelyett, hogy ezek a tényleges gazdag, gazdaságot finanszíroznak konzervatív megközelítés értelmében. Azt gondolom, ez egy nem megalapozott uh, gazdaságfinanszírozási korlát. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a bizottság és az Európa hogyan tervezik biztosítani azt, hogy az érintettek teljes mértékben bekapcsolódhassanak a folyamatba, illetve a kiszámításokba. Ne kerüljünk olyan helyzetbe, amikor túlságosan korlátozóak vagyunk, és a gazdaság finanszírozása szánt összegek ezt megsínik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Az Ajda nevében Klinc úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én sem vagyok ennyi jelentős tevő, de a, az érzák anyagának vannak jelentős tevő, és ebben az összefüggésben számos érintettel beszéltem, akiket az ÉZA újra szabályozása érdekel. Éppen ezért az Európa téma is felmerült ennek kapcsán. Az Solvency 2-es irányelv 2015. január 1-ével lépett hatályba, és elhangzott az, hogy ez a legelőre adottabb felügyeleti struktúra a mm, biztosítási ágazatban az egész világon. És éppen ezért egy áttekintést készítetek 2018-ban ez a, a, a tőkekövetelmény feltételkel kell foglalkozzon, és 2020-ban pedig egy holisztikus megközelítést fog majd alkalmazni, annak érdekében, hogy véglegesen megvizsgálják azt, hogy jó úton jár ez a folyamat, vagy van módosítani való. A kettős megközi, lépcsős e, megközelítés értelmében 2018, illetve a másik a 2020-as dátum, de számos intézkedést hoztak, amelyeknek jelentős hatása van a tőkekövetelményekre. Az alternate forward rate-et is megváltoztatták, csökkentették, ennek is vannak hatásai, és az EUPA ajánlatára, tanácsára, is ezt meg is említette, és a bizottság képviselője is, a kamat kockázatot is értékelték, és megfelelően figyelembe vették. Ez pedig a fizetőképességet is érinti. Kérdésem a következő. Az ÉZA folyamattal kapcsolatos sokan többször felhívták a figyelmet arra, hogy az Európa nem megy túl messze, esetleg a bizottság támogatása mellett. Itt nem csak arról van szó, hogy technikai jellegű kiegészítésekre kell javaslatot tenni, hanem alapvető jelentőségű változásokról van szó, amelyeknek jelentős hatása van a vállalkozások tőkeigényére, és ahogy Esli elmondta, ezzel a piacfinanszírozási lehetőségekre is, és pont ezt szeretnénk, de ezzel nagyobb biztonságot teremtünk a biztosító társaságoknál, egyidejűleg pedig veszélyeztetjük a, a tőkepiaci unió egyik célját, mégpedig az infrastruktúrát és a finanszírozását. Például felmerül bennem a kérdés, hogy ezek az intézkedések, amelyeknél alapvető jogváltoztatásokról van szó, nem kéne -e ezt a tanácsra és az Európai Parlamentre bízni, és nem delegált jogi aktusban e, kezelni, illetve hogy ezeket ne a bizottság és az Európa oltassák meg kizárólag. Köszönöm. Köszönöm. zöldek GUE, az ENF kollégája esetleg? Nem. Sztolóján úr? Nekem is vannak megjegyzéseim, illetve kérdéseim. Először is köszönetet szeretnék mondani az EOPÁ-nak munkájukért technikai segítségnyújtásért, illetve a bizottságnak is a megjegyzésekért, illetve az elvégzett munkáért. Ez egy nagyon fontos téma. Vannak bizonyos kérdések, amelyek felvetődnek. Ne az adóssággal kezdjük, amely nem került értékelésre. Azt gondolom, hogy ez egy első jó lépés a jó irányban, Tudjuk azt, hogy nagyon sok jogalkotásban megpróbáltuk a külső értékelésektől való függést csökkenteni, és ebben az esetben még többet tehetünk, metodológiai munkát végezhetünk, annak érdekében az európai cégek ezt teljes mértékben átvegyék és alkalmazzák, illetve a prudenciális standardok beszélgetése nélkül, amiket a Solvency rögzített. Ami pedig a stratégiai jellegű beruházásokat illeti, itt is egy nagyon fontos kérdés. Itt fontos látni azt, hogy az Európa csak beszámolást kért. Az eredmények alapján kérdezem a bizottságot, hogy ezzel az elemmel foglalkoznak-e, potenciális intervencióra, annak érdekében, hogy a volatilitási kritériumokat csökkentsék, ami a kamat kockázatot illeti. Lehet, hogy okos volna, hogy ezekre is, ha ezekre is kiterjesztenénk a 2020-as szélesebb körű átdolgozást, annak érdekében, hogy általános értékelés készülhessen, a változások hatásáról. Pervans Berez is felvetette ezt az ügyet. Beszéltünk jövőbeni eldolgozásról, éppen ezért néhány megjegyzést egy olyan témában, amelyen várom a és az Európa véleményét. Hogyha történt munkában az értelemben, és én itt az ingadozás kiigazításáról beszélek, a 100 109-es eh, oldalról, itt egy olyan szenáriót látunk, ahol több igazást értünk meg a nemzeti piacokon, és ezekben az esetekben kevésbé tudnak e, a vállalkozások ezekből, az inf- ezekből a támogatásokból profitálni. Fontos, hogy a benchmark portfólió megfelelő legyen, erre célra jobban kialakított, például nemzeti alapon, illetve a két feltétel ösztön, ötvözése, amelyekre szükség van annak érdekében, hogy elindulhassanak ezek a kiigazítások. Más kollégák is számos pontot vetettek fel, én ezt a listát csak bővíteném. Ha nincsen további kérdés, akkor a válaszokat várjuk az EIOPA-tól és a bizottságtól. Először az EIOPA. Köszönöm szépen! Csak néhány megjegyzésem van az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban. Először, ami az ingadozások igazítását illeti, Peres asszony és az elnök úr is kitértek erre a pontra. Természetesen ez az LTG intézkedések monitoringja során merült fel. Minden évben jelentést teszünk közzé, ebben az évben illetve minden évben szélesebb körűek, ezek a jelentések részletesebbek. Ez a harmadik jelenlegű jelentés volna, és megpróbáljuk mindezt tovább elemezni, illetve az érintetteknek és az intézménynek ennek használatára az összes eh, részletet el szeretnénk küldeni. Egyelőre nem vagyunk még felkészültek, az alapvető jellegű átdolgozásról van egyelőre szó, amiről az elején szó volt. A stratégi, stratégia jellegű saját beruházásokat illeti, itt a stratégiai beruházásokról kértünk információt a bizottságtól, nem alakítottunk ki javaslatot, mivel a vita a felügyelő szervek között nem tette lehetővé ezt a speciális javaslatot készítsünk, viszont feladatainkat elvégeztük, ha fogalmazhatok így, megadtuk az összes eh, információt, bizonyítékot, amelyekkel jelenleg bírunk a használatról és ennek nehézségeiről. A, a, ki nem értékelt eh, hiányosságok, ezt a kérdésem egy ideje foglalkozunk, és megpróbálunk több uh, szemét uh, arra ösztönözni, hogy uh, abban segítsék uh, piaci szereplőket, hogy ne függjenek ennyire a külső tőkétől. Remélhetőleg a jövőben ezt a koncepciót uh, sikerül tovább pontosítani. Jelenleg azt gondolom, azt gondoljuk, hogy a bizottságnak tehát javaslat már így is, ez a bizottság javaslat egy jó kiinduló pont, és ezt pedig a viták eredményeként született meg. Nagyon fontos, hogy hatékonyabbak legyenek ezek a folyamatok. Ami pedig a kockázatot illeti, látjuk azt, hogy egy olyan témáról van szó, amely nagyon érzékeny terület, és azt javasoljuk, hogy graduális legyen a megvalósítás lépcsőnkénti, hiszen ennek hatásaival tisztában vagyunk, a hatást is mértük, hát ezt komolyan vettük. Európában 28 felügyelő úgy érezte, hogy eljött a tanács megfogalmazásának ideje a bíróság felé, hiszen a negatív kamatlábak, amelyet bizonyos ideig érzékeltünk, megmutatta a jelenlegi megközelítés korlátait, hiányosságait, a jelenlegi um, kamatok nem elégségesek, amelyeket korábban látunk azokhoz képest, de tudjuk, hogy létezik egy másik típusú érvelés, meg kell várni az LTG intézkedések teljes dolgozását, revízióját. Mindez nagyon érzékeny kérdés, de természetesen az intézményeknek kell dönteniük arról, hogy javaslataink jók-e, figyelembe vehetőek-e a Solvency 2 átdolgozása kapcsán majd fenntartható finanszírozás kérdése is elhangzott. Mi nagyon várjuk a ponttal kapcsolatos munkát, és a bizottsággal együtt próbáljuk meg kölcsönösen megérteni azt, hogy a fenntartható alapokat hogyan segíthetjük. Mindez egy nagyon fontos projekt, az akcióterv is széles körül, de hiszünk abban, hogy a biztosítás és a nyugdíjak igenis szerepet játszhatnak, abban, hogy a projekteket segítség, viszont a folyamat elején járunk, tehát egyenlőre nem tudunk többet mondani, csak azt, hogy nagy figyelmet kell mindennek szánni, hogyha a parlament, a tanács és a bizottság bizonyos plusz forrásokat tud rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy a fenntartható finanszírozást megvalósítsuk, úgy én erre kérnénk mindenkit, különösen az éghajlati kockázatokkal és más pontokkal kapcsolatban. Itt egy nagyon technikai jellegű témáról van szó, és ezen nagyon fontos tovább dolgozni, bizonyos szakértőket bevonva, A források intenzív növelés nélkül nem tudunk mindent megoldani. Komoly témáról van szó, és már most elindítjuk mindezt. What else? What... Mit szerettem volna még mondani? Nem nagyon emlékszem másra. Ami a kockázati felárat illeti, meg kell említenem, hogy ebben az esetben azt a kérést kaptuk, hogy egy komponensen dolgozunk, a tőkeköltséggel. Intenzív munkát végeztünk, de végső soron az lett a javaslat, hogy tartsuk meg a jelenlegi szintet. Általában az adatok alapján dolgoztunk, és semmi nem mutatott arra, hogy fel kellene vizsgálni a tőkeköltség jelenlegi szintjét. Ami a kockázati felárat illeti, ez nem része a mi munkánknak, inkább a, a Szolvencia 2 alapvető felülvizsgálatára tartozik majd a jövőben. Ennyit tudok egyelőre mondani. Köszönöm. Thank you. And of course for... Köszönöm. of course address more member states, and as you know that we are always very keen tudjuk, hogy ez a jelentés a tagállamok felé szól, és mindig támogat támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, de hát vannak más szereplők is, bizottság. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az ön megjegyzései, Beresz asszony, Fox úr és Klémsz úr észrevételei azt hangsúlyozták, hogy megfelelő egyensúlyt kell kidolgozni az a biztosítási kötvényesek, az iparág érdekei között és a stabilitás igénye között. Ez az alapja annak a politikai iránynak, amit most megpróbálunk meghatározni. Ezt két lépésben szeretnénk. Először is célzott kérdésekre szeretnénk kitérni a delegált jogi aktusokban, illetve szeretnénk szélesebb körű szakpolitikai és akár filozófiai kérdéseket meghagyni a 2020-as felülvizsgálatra. Ez kapcsolódik ahhoz is, amit Klinsz úr mondott, nevezetesen ahhoz, hogy alapvető kérdéseket a társjogalkotókra kell hagyni a társjogalkotási folyamatban. Ami pedig a konkrét aspektusokat illeti kamatkockázat. Ezzel kapcsolatosan elmondtam már a bevezetőmben, hogy elismerjük, ez fontos kérdés, valóban foglalkozni kell vele alaposan, viszont még ha alacsonyak voltak is az elmúlt években a kamatlábak, nem keletkezett jelentős zavar a kamat kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmények számítása tekintetében. Tudatában vagyunk, hogy prociklikus következmények merülhetnek fel, hogyha túl gyorsan lépünk. Ezért úgy gondoljuk, hogy még mindig ez lehet a legjobb pillanat, hogy majd 2020-ban a felülvizsgált alkalmával újra tárgyaljuk ezt az ügyet, és nem gondoljuk azt, hogy már most 2018-ban kell erre megoldást találnunk. Ugyanez vonatkozik összességében eh, a részvénybefektetésekre, a tőzsdén kívüli részvénybefektetésekkel kapcsolatosan lesz egy felülvizsgálat, de tudjuk, hogy ez egy szélesebb körű kérdés, a tőzsdén bevezetett, illetve nem tőzsdén bevezetett részvények között. Ezt részletesebben meg kell vizsgálni, szélesebb összefüggésben és delegált jogi aktusokban kell foglalkozni összességében a, a részvénybefektetések kérdésével. Egy tanulmányt indítottunk el, érdemes volna kivárni ennek a tanulmánynak az eredményeit. Év végére ez megjelenik, és érdemes ezt megvárni még mielőtt javaslatot teszünk általában a részvénybefektetésekről. A stratégiai részvénybefektetések tekintetében hallottunk bíráló megjegyzéseket arra nézve, hogy a stratégiai üzletrészek értékelésére vonatkozó kritériumok túl szűken értelmezettek, és ez káros lehet a gazdaság számára. Ezért a részvénybefektetések esetében szeretnénk majd a 2020-as felülvizsgálatra előkészíteni ezt a témát. A nem minősített tartozások esetében úgy gondoljuk, hogy a MÁJOPA az EIOPA véleménye jó alap a tovább lépéshez. Összességében 5%-os plafonértéket képzélünk el, Európa erre, tete, erre tett javaslatot a e tekintetben, de azért nem vagyunk biztosabban, hogy, hogy szükséges ez a plafonérték, ez akár alá is áshatja azt a célkitűzést, hogy a magánbefektetéseket ösztönözzük Európában, ezért, hogy tovább ösztönözzük a magánbefektetéseket, nem tartanánk meg ezt az 5%-os küszöbértéket. A fenntartható pénzügyekkel, finanszírozással kapcsolatosan. Szeretnénk, hogyha ez a delegált jogi aktus felülvizsgálatának része lenne, majd az EIOPÁ-nak megküldjük a vonatkozó véleményre való felkérést. A pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó jogszabályban fogjuk meghatározni a feltételeket, és a 2020-as felülvizsgálatban szeretnénk arról gondoskodni, hogy Európában a biztosító vállalkozások is hozzájárulnak a pénzügyi ágazat fenntarthatóságához. Köszönöm szépen. Majd megkérem az előadót, hogy vonja le a következtetéseket. Mindenképpen vissza kell majd térnünk erre a kérdésre. Az EOPA pontosítása, illetve ez a megközelítés, amit a bizottság felvázolt, már jó alap, kiindulási alap a vitához, és látjuk, hogy hol tartanak össze a vélemények, ezek mentén folytathatjuk a párbeszédet, a delegált jogi aktus és a szélesebb körül felülvizsgálat tekintetében ezt a pontot lezárhatjuk. Köszönöm eh, Mário Berentének, Márté Merlénének, hogy megjelentek, illetve a szakbizottság többi tagjának. Azt gondolom, hogy most 15 percre nyugodtan szünetet tarthatunk, felfüggesztem az ülést.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

So we are ready to start. Uh, after short introduction. uh, in, um, uh, Kedves kollégák, uh, a rövid szünet után az ötödik pontra térünk, amely a 904-es rendelet módosításáról szóló rendelet tervezettel foglalkozik az ÁFA együttműködés témájában. A bizottság idén novemberben Novemberben tette erre javaslatot. A javaslat célja, hogy hatékonyabban lépjünk fel az áfacsalással szemben. A cél, hogy javítsuk az adóhatóságok közötti együttműködést, összehangolva az adóhatóságok munkáját, illetve a bűnöző szervek munkáját az EU szintjén. Új végleges áfa tervezetet pedig jövő múlt októberben készült el az erre vonatkozó javaslat. Zilend úr az előadó 24 módosítót fogalmazott meg, biztosítva a tagállamok adószuverenitását, illetve az EU adatvédelmi szabályai betartása tekintetében az előadó kollégája fog beszámolni a javaslatairól. Köszönöm szépen! Az előadó elnézést kér, hogy nem tudott eljönni, én pedig azért kérek elnézést, hogy néhány perc késéssel érkeztem. Az előadó egyetért, hogy az a határokon átnyúló adócsalás az egyik legfontosabb problémája a tagállamoknak, illetve az uniónak fel kell tartani, lépést kell tartani a gazdaság fejleményeivel, az áfa hiány az EU-ban csökken, még mindig nagyon jelentős. 12,8% jelenleg, 2015-ben ennyi volt, és azóta, illetve bizonyos országokban 20% vagy ezt is meghaladhatja a hiány. Persze ez nem csak a csalásoknak tudható be, de nem lehet tagadni azt a tényt, hogy ennek része az adóelkerülés és adókikerülés. Sok tagállamban jelentős hatással vannak a csalások. Az előadó üdvözli a bizottsági javaslatot, hogy erősítsük meg az együttműködést a tagállamok között, segítendő az áfocsalás elleni harcot, és hogy könnyebb, gyorsabb és hatékonyabb legyen ez a küzdelem Viszont ha a javaslatot áttekintik, akkor láthatják, hogy az előadó módosításokat fogalmazott meg, mert úgy véli, hogy a javaslatot módosítani kell. Zile úr úgy gondolja, hogy a jogszabályalkotási javaslatban egyensúlyra van szükség, egyrészt az információ kérések és az információ elemzése között, másrészt viszont az adatvédelmi szempontok között és a magánélet védelmére is ki kell térni hét módosítót fogalmazott meg erre vonatkozólag, az Eurofisk működési határaira nézve, illetve hivatkozásokat helyezett el a módosítóiban a releváns adatvédelmi szabályokra. A cél, hogy jobb legyen az egyensúly az a kérelmező és a, megkeres, a megkereső és a megkeresett hatóságok érdekei és szempontjai között nem aláásva a megkeresett hatóságok lehetőséget arra, hogy administratív vizsgálatokat indítsanak. Továbbá egyszerűsített mechanizmusra van szükség arra nézve, hogy a kínlévőségekkel, az EFA kínlévőségekkel hogyan bánnak a tagállamok, vannak kisebb módosítók is, javítandó a szöveg egyértelműségét, illetve tisztázandó a javaslat szellemét. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy helyettesítette a jelentéstevét, és hogy bevezette ezt a témát. Több árnyék jelentőstől is van, most akkor az LPP következik. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani szüle úrnak a munkáért és a javaslatért. Pozitívan értékelem első megközelítésben az áfa és a belső piacon az, az együttműködés nem csak hogy szükséges, de elkerülhetetlen, és nagyon fontos, hogy lépést tartsunk a gazdaság digitalizációjával, a globalizáció ütemével egyre fontosabbak ezek a szempontok, és nagyobb harmonizáció, harmonizációra van szükség a csalások megelőzés érdekében, illetve a belső piac jó működése érdekében. Le kell szögezni, hogy a nagyobb harmonizáció egyáltalán nem jelenti azt, hogy elveszíthetik a tagállamok a nemzeti kompetenciáikat, a tagállamok közötti együttműködésre van szükség, jó együttműködésre, hogy ellenőrzéseket tudjanak végezni. A bizottság ebben a cselekvési tervben elmondta, hogy egységes áfa térségről van szüksé- van szükség a 21. század kihívásaival, hogy szembe tudjunk nézni. Modernizálni kell az áfa rendszert, egyszerűsíteni, és ellenállóbbá tenni a csalásokkal szemben kedvezőbbé tenné a vállalkozások számára. Ma ebben az irányban teszünk egy lépést, a javaslat három pontonban fogalmaz ezt meg. Először is a hetes cikkel kapcsolatosan szeretnék szólni, hogy miért, milyen fontos az adminisztratív együttműködés a két tagállam között az egyik kérésére. A megkeresést kapó tagállam nem tagadhatja meg az együttműködést, ez alapvető elv, ezt el kell fogadnunk, különösen, hogyha az rendetetési hely szerinti adózást fogadjuk el, az a tagállam, ahol az adózó letelepedett, az rendelkezik az illető adózóval kapcsolatos adatokkal, ezért érdemes ilyen szempontból vizsgálni ezt. Meg kell szabályozni kell a tagállamok, a kérelmező tagállam tisztviselőinek a helyzetét is, illetve a hetes fejezet beszél a tisztviselők részvételéről, illetve hogy vizsgálatokat folytathatnak a megkeresett tagállamban, valamint az adó fizető telephelyén. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos és hasznos elem, ezt meg kell védenünk. A bizottság javaslatának jó eleme a tizedik fejezet, az Eurofiszkel való együttműködés, gyors adatcsere, és a tagállamok közötti adatcsere, amelynek célja a csalások kiküszöbölése és az új csalási formák megelőzése. Természetesen az zás tagállami hatáskör, de a tagállamok között szoros együttműködésre van szükség. Nem szabad megfeledkezni a 21. században arról, hogy az új technológiákat hogyan tudjuk ki használni, és hogyan tudjuk a saját céljaink szolgáltába állítani. Köszönöm szépen, nagy várakozásokkal tekintek a közös munka elébe. Gratulálok az előadónak a jó munkáért. Thank you very much for... Nagyon szépen köszönjük ezt a hozzászólást. Most akkor Ludvigson úr, aki szintén árnyék lehetős. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük a jelentéstevőnek a munkáját ezzel a témával kapcsolatban. a bizottság eh, az intézkedések egész eh, csoportját hozta létre a héjával kapcsolatban, és nagyon fontos, hogy a munkákat hatékonyabbá tesz, tegyük, a héja eh, csalás harcá, harcában. A javaslat, amelyet a bizottság letett az asztalra november 13-án, a múlt évben, jó irányba indult el. A jelentéstevő beszél az adatvédelemről és a személyek integritásáról, tehát nagyon fontos meg védeni az adatokat, ugyanakkor intenzívebben kell a csalás ellen, az adócsalás és a csalás ellen harcolni. Az adóhatóságoknak meg kell erősíteniük ebben az értelemben a munkájukat. Ezért az információ csere és a dokumentumok cseréje, hogyha héja csalás gyanúja merül fel, nagyon fontos. A különböző adóhatóságoknak felelősséget kell vállalni ezért a munkáért, és konstruktív módon kell segíteni a közigazgatási vizsgálatokban a csalások felderítésének során. Nagyon fontos, segíteni a hazadó hatóságoknak. Végül pedig a jelentéstevő beszél egy tanúsításról is, ugyanakkor úgy tűnik számomra, hogy alapvetően fontos, ahogy a bizottság is megállapította, hogy megbízható adórendszerek legyenek, amelyek lehetővé teszik hogy a héja alany általánosságban is adóalanyként szerepeljen. Nagyon örülök, hogy erről beszélünk most, mert ez egy nagyon fontos kérdés, és a megoldásokat intenzív módon kell keresni. Olyan bűnözői csoportokat kell megcélozni, akik jelentős mértékben végeznek héja család, ez évente euró milliárdokat jelent. Így aztán együtt kell működnünk, és biztos vagyok benne, hogy több pontban is egyet tudunk majd érteni. Köszönöm szépen. Az ALDE részéről nem akar senki sem hozzászólni? A GUE részéről sem. Ugyanakkor a zöldek árnyékjelentéstől hozzá akar szólni. Hallottuk, hogy mit mondott Ludvigson úr, egyetértünk vele, és a bizottságnak a közigazgatási együttműködését is támogatjuk. Szeretnénk, hogyha a tagállamok jobban harcolnának a helyacsalás ellen. Köszönjük a, a jelentéstevőnek ezt a jelentés tervezetét, de mi egy kicsit másként gondolkodunk ebből, épp ezért, ez, erről épp ezért módosítókat nyújtunk majd be. A bizottság javaslata sem teljesen olyan, mint amit szeretnünk. Például a Certified Taxable Person, tehát a tanúsított adó alanya kapcsolatban jobban meg kell ezt határozni, de szerintünk nem szeretnénk kihúzni a jelentéséből. Az adatvédelmi megoldások is túl restriktívek, mert akkor az adóinformáció a tagállamok között nem fog olyan könnyedén áramlani. Már is van erre egy EU jogszabály, de szerintünk nem kellene belevenni ezt ebbe a szövegbe, mert ezt a tagállamok akkor úgy értelmeznek, hogy itt együttműködés kell. A Végül pedig a jelentéstevő a megkereső hatósággal kapcsolatban azt írja, hogy ez ugyanolyan erővel bírna a tagállamban, mint a másik országban. Tehát az Európai Számvevőszék rámutatott, hogy az közigazgatási együttműködés jobban fel kell fejleszteni. Mi a módosítóinkban a közös határozatokkal kapcsolatban fogunk benyújtani egyet, mert ezt támogatjuk. Azen kívül megpróbáljuk a tagállamok együttműködését az Eurofix, Europol és az OLAF keretében belül erősíteni. És biztosítani szeretnénk, hogy nem lesznek jogi vagy közigazgatási akadályai az információ cserének. Végül pedig megpróbálunk egy záradékot a legked, leginkább támogatott nemzettel kapcsolatban szeretnénk egy módosítást benyújtani, azért, hogy amikor egy harmadik országtól kér információt egy tagállam, akkor ezt is a hatóságok figyelembe veszik. Köszönöm szépen, majd várom a a kollégákkal való együttműködés. Jó, nincsen más jelentéstevő, akkor megkérdezzük a bizottságot, hogy szeretne hozzászólni. Köszönjük szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a parlament tagjait, hogy támogatták a bizottságnak a javaslatát és ez a HIA rendszer reformjának nagyon fontos része. Szeretnénk a többi héja csalással kapcsolatos eszközöket ezzel helyettesíteni. Azt hiszem, hogy rámutattak ma a javaslatnak a kifő kérdéseihez, a kulcskérdéshez, és tudják, hogy most intenzíven dolgozunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban ez a bolgár soros elnökségnek is prioritását jelenti. A nagy újdonság ebben a rendeletben az, hogy lehet kötelező közigazgatási vizsgálat bizonyos feltételek között, különösen amikor két tagállam megkér egy harmadikat, hogy vizsgálatot folytasson. Tehát ez egy nagy újdonság különösen az adóhatóságok tudják így ellenőrizni az új elektronikus kereskedelem keret alatt ezeket az ügyleteket. A módosítókat illetően, tehát, hogy a TP-vel kapcsolatban az rendelkezéseket kihúzzuk, figyelembe vettük azt, amit most már hallottunk, a bizottság nem vonja vissza a javaslatait a cikkekkel kapcsolatban, ugyanakkor ez nem akadályozza meg a rendelet többi részének be kapcsolatban a megállapodást. Ezek a rendelkezések megmaradnak, és a reform tehát a HÉA rendszer reform tárgyalásai után ezzel is foglalkozunk az adóhatóságok, az OLAF és az Európol együttműködését illetően szerintünk ez is egy nagy újdonság, épp ezért nem lehet túlságosan restriktívá tenni, amikor az információ cserőről van szó. Nyilvánvalóan ez tagállamok számára lehet érzékeny kérdés, de reméljük, hogy egy megfelelő módon el tudjuk ezt rendezni. Végül pedig az adatvédelmet kapcsolatban a bizottság szeretné a rendelkezéseket frissíteni, és valóban mi nem szeretnénk megakadályozni a tagállamokat az együttműködéstől, ugyanakkor szeretnénk biztosítani, hogy az embereknek a jogait tiszteletben tartják. Tehát szeretnénk egyensúlyt elérni a végén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Na, akkor most Beresz asszony szól hozzá. Köszönöm szépen. Figyelemmel követtem a különböző javaslatokat, a jelentéstevőjét és másokét. Csak annyit szeretnék hozzátenni az árnyék jelentéstevőknek a javaslatához, hogy ennek a javaslatnak rendeletjavaslatnak milyenek is a kihívásai. Ugyanis jelenleg a közigazgatási együttműködés az már eléggé előre haladott, és a helye a területén emlékszem egy nem régi példára, az adminisztratív, tehát közigazdasági együttműködéssel kapcsolatban kötött megállapodás Norvégiával, azt hiszem, hogy ezt az Európai Parlament egyhangulag fogadta el. Érdekes, hogy Norvégiával való közigazgatási együttműködés példás és nagyon ambiciózus megállapodást hozott, ugyanakkor modellként mégsem veszik figyelembe a közigazgatási együttműködés területén az Európai Unióban. A jelentéstevő javaslatával az a benyomásom, hogy, hogy eltávolodunk ettől az ambíciótól. Szerintem legalább azt, amit eddig elértünk a Norvégával történt megállapodásban, azt meg kellene őriznünk. És nyilvánvalóan a közigazgatási együttműködés területén. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Valaki más szeretne hozzászólni? A... Nem látok senkit. Akkor a jelentéstevőnek adom meg a szót. Ja, azt hiszem, hogy ezek mind jók a vitára, eszmecserére. Jó. Tehát akkor szeretném az időpontokat. A módosítók benyújtásának május 23, ezeknek vizsgálata június 19, szavazás június 20-án, és a plenárison júliusban lesz a szavazás. Valószínűleg kell egy hét portos 7 eh, perces szünetet tartani, tehát Ferber úr jön, és ezért fél, 7 perc szünet következik. Köszönöm. Please be seated. Kérem foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük a következő napi rendi pontot. Thank you. Köszönöm szépen. Akkor a hatos és a hetes napirendi pontokat kezdjük el. A befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekkel foglalkozunk. Ez egy egészen csomag, amely a CRA és CRD 4-es eh, eh, prudenciális eh, rendszerekkel foglalkozunk. A javaslat megkülönbözteti a különböző prudenciális rendszereket, a legnagyobbak, azok a bankok prudenciális rendszere maradnak, vagy a, a többi pedig az EU-ban nem esnek alá, ez alá egy új fajta rendszert, egyszerű prudenciális követelményekkel élveznek majd. Az irányelv tervezet a befektetési te, társasággal foglalkoznak, és a javaslat, a rendelet javaslat prudenciális követelményeket foglal meg a tőke koncentrációval kapcsolatban például, és a jelentéssel kapcsolatban. Ezen kívül a CRR is, tehát a tőke követelményekről szóló rendeletet, és másokat is megváltoztat. 13 módosító van, és 34 a rendelettel kapcsolatban, és több erősebb, megbízhatóbb rendszert akar hozni. A soros osztrák soros elnökség decemberben szeretne végleges megállapodásra jutni a tanácsban. Markus Ferber a jelentést, akinek 10 perce van ennek a bemutatására. Köszönöm szépen, elnök úr! Kicsit meglepve az osztrák soros elnökség nekem mást mondott, ami az általános kialakítást illeti, lehet, hogy ezt még tisztázni tudjuk majd idővel. A bolgár elnökség alatt jelentős előrelépés történt, és elvileg az ősszel már egy dialógust is folytathatunk, erre sor kerülhet de örülnék majd a tisztázásnak. Én máshogy tájékozottam. Ami a felügyeletet illeti, illetve a keretet a bankokra van ez hát egyelőre kialakítva, kialakítva az értékpapír cégek esetében más az üzleti modell, és ez különbözik a banki modelltől. A bizottsági javaslat a szabályozási keretet arányosabbá szeretné tenni az értékpapír cégeknél, illetve a, a kockázati modell alapján szeretne orientálódni. A CRD, CRR e dolgozása kapcsán is ez a célunk. A bizottság három lépcsős osztályozási rendszert javasolt nagy e, rendszerreleváns értékpapír cégek, amelyek továbbra is a banki felügyelet e, által kerülnek megfigyelésre, ide ők tartoznak az első kategóriás, első típusú cégekhez, a rendszer szempontjából nem releváns cégek, bizonyos tényezők, úgynevezett K tényezők alapján kerülnek értékelésre, de a különböző klasszikus értékpapír szolgáltatások tartoznak ide, ez a kettes kategória, és a kisebb eh, és egymással nem össze kapcsolódó érték eh, cégek tartoznak a hármas kategóriában. Az én jelentős tervezetemen támogatom a bizottság által választott megközelítést, alapvetően támogatom a három országú történő sorolást, viszont úgy érzem, hogy a bizottság javaslata különösen három területen javításra szorul, és ehhez módosító indítványokat nyújtottam be. Én azt szeretném, hogyha az új, új rezsim, különösen a kis értékpapír cégeknél, tehát a hármas kategóriásoknál jobban előre tervezhetőbb és belőle láthatóbb lenne. Azt javaslom, hogy bizonyos helyeken legyen nagyon varugalmasság, és a különböző struktúrák és üzleti modellek kapcsán ezeknek jobban megfeleljünk. Nagyon széles a skálája az üzleti modelleknek az értékpapír cégeknél ebben a kategóriában, és a harmadik megjegyzése, ami az értékpapír cégeket illeti harmadik országokból ugyanolyan versenyfeltételeket szeretnék teremteni számunkra Ami a tervezhetőséget, előállhatóságot illeti az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a kettes és hármas kategória közötti határokat minőségi kritériumok alapján, mennyiségi kritériumok alapján definiálja. Nekem az az aggályom, hogy ennek úgymond lift hatása is lehet az értékpapír cégeknél, akik a két kategória határán találhatóak. Egyik évben az egyik rezsim alá, másik évben egy másik rezsim vonatkozhat rájött. éppen ezért számos javaslatot tettem arra, hogy ezeket a külsőbb értékeket hogyan tehetnénk kevés vingadozóvá, bizonyos kártény faktoroknál nagyon fontos a hosszabb távú alkalmazhatóság kérdése, hogyha eh, megnézzük eh, az árfolyamingadozást, akkor ezzel eh, különböző folyamatokat ki lehet egyensúlyozni hosszabb távú vizsgálat során, és ami a, a napi trading flow-kat illeti, a legmagasabb legalább értékeket illeti, ezeket nem kell figyelembe venni, és ez is segítheti az egyensúly kialakítását. Eh, a lift hatásnak eh, nincs sok előnye, és a cégek számára sem jelent előnyt, ami a rugalmasságot illeti, függetlenül attól, hogy felismerhető az, hogy a bizottság egyszerűbb és inkább az értékpapír cégekre szabott eh, rendszert szeretett volna kialakítani bizonyos feltételeknél, inkább a banki felügyeleti rezsimet vette alapul, cél az volt, hogy az értékpapírok, értékpapír cégekre kerüljön kialakítás ez az új struktúra, éppen ezért nincsen szükség országonkénti jelentésre, és itt teljesen mások az ösztönző struktúrák, mint a bankoknál, amelyeknél a saját tőke kapcsán saját feltételekkel rendelkeznek a CRD-t és a crl t veszik alapul, különösen ami bizonyos vállalati formánkat illeti, ezekre ez nem jellemző. Éppen ezért a hármas kategóriájú értékpapír cégeket az értékes vegyeti hatóságokkal egyeztetve fontos, hogy ők a saját eszköz feltételeiket más eszközökkel is teljesíthessék. Természetesen a felügyeleti hatósággal egyeztetve történhessen minden, ami az egyenlő bánásmódot illeti a harmadik országbeli cégeknél, az európai értékpapír cégek székhelye egy EU-s tagországban van, de a közeljövőben ez a tagország nem lesz már EU-s tagország, a harmadik országban értékpapír eh, cégekre eh, vonatkozó feltételek eh, meghatározóak lesznek. Az alapvető feltétel azt mondja ki, hogy ekvivalenciát akkor lehet teremteni, hogyha az adott harmadik országnak hasonló szabályozása van, mint az EU-ban. Én ezért azt javasoltam, hogy az ide vonatkozó ekvivalencia kritériumokat, a belső ellenőrzést, illetve a jó magatartást kibővítsük, azért, hogy a harmadik országban értékpapír cégekre ugyanazok a standardok vonatkozzanak, mint az európai értékpapír cégekre. Azok a szolgáltatások, amelyeket az Európai Unióban a bankok teljesítenek, például pénzügyi eszközökkel való kereskedelem saját számlára, pénzügyi eszközök kibocsátása, fontos, hogy ezeket harmadik országbeli értékpapír cégek az Európai Unióban ne végezhessék, tehát meg szeretnénk akadályozni azt, hogy az európai bankok ezen szolgáltatások teljesítésénél nehezebb helyzetbe kerüljenek, mint harmadik országbeli értékpapír cégek, ezt fontos lenne elkerülni. A múltban láttuk azt, hogy az ekvivalencia döntése, nem csak technikai jellegű döntése, ebben a szakbizottságban a mi refit kapcsán is beszéltünk erről, konkrét példákat vizsgáltunk meg, Politikai kritériumok is lehetnek, utalnék a, um, uh, uh, svájci um, kereskedelmi helyszínek engedélyezése a MIFID 2-es alapján, és fontos, hogy uh, delegált jogi aktusokkal szabályozzuk mindezt ne, megvalósítási, végrehajtási jogi aktusokkal, és fontos, hogy a jogalkotót ebbe megfelelően bevonják. Azt gondolom, hogy a bizottsági javaslat a javaslatot a saját javaslataim megfelelően javítanák, és várom konstruktív együttműködést az tevőkkel, illetve a szakbizottsági kollégákkal. Köszönöm szépen. Köszönöm, Márkusz. Megnéztem az időrendel kapcsolatos különböző uh, információkat. Remélem, hogy ezt majd sikerül tisztázni. Én beszéltem a bolgár és az osztrák soros elnökséggel is. Nem tudom, hogy van-e egy másik osztrák elnökség is. A titkárság igyekszik ezt majd tisztázni. A szocialistáknál Pervas Beresz helyettesíti az árnyékjelentést tevőt, én árnyék a vélét fel kell, hogy olvasom, de a saját véleményt is megfogalmaztam. Ha megengedi elnök úr, akkor a kettőt igyekszem ötvezni. Medi Delvó árnyék jelentéstevőn, elnézést körül nem tud itt lenni. Párizsban nagyon fontos találkozója van. Felolvasom az ő véleményét, és természetesen ő üdvözli a bizottsági javaslatot, úgy érzi, hogy ez egy jó javaslat, amely a CMU-t javítani fogja, a KKV-k, KKV és beruházó cégeket kiveszi a banki ágazatból, a crd vagy CRR-ből. Nagyon fontos a jó javítani az a banki unióban. Nagyon fontosak a prudenciális feltételek, amelyek a kockázati profilhoz kell, hogy igazodjanak, hiszen ezek különböző méretűek, mm, fajtájúak. Egyidejűleg nagyon fontos a helyzetet javítani olyan cégek esetében, ahol kivételekre került sor, de ezek nem vonatkoznak a feltételek a képviselőasszony a bizottsági megközelítést támogatja, de úgy érzi fontos biztosítani azt, hogy ez az egyszerű megközelítés nem megy egy másik cél ellenében, mi szerint robusztus beruházások történjenek a piacban, amire a, a reálgazdaságnak szüksége van. Üdvözli Ferber úr megközelítését, hogy legyen egy arányos a megközelítés, és köszöni jelentését. Az EB 11 különböző beruházási formát azonosított, a három csoportra történő osztályozás sok kihívást jelent, éppen ezért majd módosítókat fog megfogalmazni annak elkerülése érdekében, hogy a különböző üzleti modelleknek nem tervezett következményei legyenek a kisebb cégekre. Nem biztos abban, hogy milyen megközelítésre van szükség az NCH esetében, és hogy a választott megközelítése megfelelő az arányosság kapcsán utal arra a tényre, hogy a beruházási cégek 80% az Egyesült Királyságban székel, ez pedig azt jelenti, hogy ennek az anyagnak van egy Brexit dimenziója, üdvözli a bizottsági javaslatot, ami az ekvivalenciákat illeti, ez kiegyensúlyozott és megfelelő irányba mutat. De természetesen a hízjelentésről szóló jelenlegi vita ilyenbe kell, hogy vegye az ekvivalenciát is, és emellett úgy érzi, hogy a fizetési szabályozások kérdése a CRD eh, formák eh, végkövetkeztetéseihez is kapcsolódik. A különböző kockázati eh, profilok fontos szintén az anya arányosságot kell, hogy figyelme vegyék, és egy lájtosabb rezsim vonatkozik rájuk, mint a bankokra. Azt javaslja, hogy egy hónappal kerüljön elhalasztásra az anyag, és ez szocialista koordinátorként azt kell mondjam, hogy én nagyon is támogatom ezt a kérést. Elnök úr, a kérdés az, hogy most megtehetem-e a spontán felszólásomat, vagy majd térjek ki ezekre később vissza, akkor kérem írják fel a nevemet a listára. Köszönöm. Az és tevők felszólása után lesz erre lehetőség. Luke úr, köszönöm szépen, elnök úr németől fogok szólni. Először is el szeretném mondani azt, hogy én is támogatom a bizottság megközelítését, ami a három csoportot illeti, az értékpapír cégek osztályozását, ami a felügyeleti feltételeket és a tőke kötelezettségeket illeti, az egyes értékpapíroknál felmerül véleményével egyetértek abban, hogy a bizottság javaslata részben túlságosan is kalibrált, és a bankok szabályozásához illeszkedik, és az első pontra térnék ki, amit el szeretnék mondani itt a vitán, hogyha ebben a jogalkotási eljárásban deregulálunk, akkor ennek két lehet, erre két lehetőség van. Szívesen megszakítom a mondandómat, ami mindenképp figyelni tud. Tehát két lehetőség van arra, hogy dereguláljunk. Egyrészt vagy azt mondjuk, hogy a felügyeleti feltételekhez alkalmazkodunk, amelyek szükségesek az értékpapír cégeknél a stabilitáshoz, vagy pedig e, egyenlő feltételeket e, teremtünk a bankokhoz képest, amelyek ugyanazon a piacon tevékenykednek. A személyes véleményem az, hogy az első változatot kellene támogatnunk, tehát az értékpapír cégek felé nem szabad feltéteket támasztanunk, amelyeket ne lehetne megindokolni olyan feltételekkel, amelyek a pénzügyi stabilitáshoz is szükségesek. A bankoknak szabad döntése az, hogy a szervezet, az üzleti modelljüket máshogy szervezzék meg, annak érdekében, hogy versenyképesek maradjanak. Van néhány módosítom, többek között a K és a PR és a KCMG közötti választás, ennek a megközelítésnek a logikája, az ESMAR eh, erőteljesebb hangsúlyozása az EBA-hoz képest. Az EBA betölti be a vezetői funkciót, és az ESMA inkább tanácsadó szerv. Én pont, meg, pont a fordítottját szeretném elérni. Pontosnak tartom a kis, nem egymáshoz kötődő eh, értékpapír cégek definíciója. Jelenleg eh, nagyon szigorúak a korlátozások helyenként a nulla követelmény, én ezt nem tartom adekvátnak, és nem került meghatározás olyan volumen, amely még megengedhető lenne, nem szabad piacrőtesi akadályt állítani olyan új cégek elé, akik ezen a területen szeretnének tevékenykedni. Ami a, a fizetési struktúrákat, publikációs struktúrákat illeti. Nem gondolom, hogy ennek helye lenne a tervezetben, hogyha ezeknek nincsen rendszer szempontjából fontosságuk, úgy nem kötelező a fizetéseket közé tenni, hiszen a gazdaság más ágaiban sem jellemző mindez, ami a harmadik országok ekvivalenciáját ért, és ez a negyedik megjegyzésem, én egyetetek mindazzal, amit Felver úr már elmondott. Én azt gondolom, hogy itt a tőkepiac nyitottságát támogatnunk kell, illetve olyan cégekkel és támogatnunk kell a versenyt, amelyek az EU-n kívül találtak. Felver úr éppen ezért nem értem egészen a 28-as módosítóját. Erről már mondott néhány szót, hogyha a MIFID-ből saját kereskedelem és rögzített eh, átvételi kötelezettségek. Ezek alapján nem fogadunk el olyan cégeket, amelyek nem az EU-ban székelnek. Ez azt jelenti, hogy ezzel megváltoztatjuk a székely politikát. Én eh, protekcionista intézkedésnek tartom akadálynak, és feladatunk úgy érzem a verseny támogatása, a tőkepiac nyitottságának kiépítése, Örülnék annak, ha erre kitérnek. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, do we have uh, someone from... Köszönöm szépen. Az Alda részéről valaki szeretne felszólalni? Nem látom. A uh, zöldek részéről Lambert úr, vagy a helyettese? Nem? Akkor Goa. I have no intention, Chair, to join GUE. Én nem szeretnék csatlakozni a goe én annyira Európa párti vagyok, hogy ezt be kell itt jelentenem. Igen, ez, ez zavar meg engem, Tudom, hogy az SSD megpróbálta önt átcsoportosítani. Nos, nézzük, elnök úr, hogy kapok-e szót. Jó, rendben van, kap szót. Itt az előttem álló dokumentumban volt hiba. Köszönöm szépen a bizottságnak ezt az üdvözölt javaslatot, és köszönjük a jelentéstevőnek is, hogy a módosítóiknak a legnagyobb részét köszönjük szintén, és várom a vitát. Először is a zöldek mindig is egyetértek abban, hogy arányosságnak kellene lenni a pénzügyi rendeletben és a, a költségvetési rendeletben, és nyilvánvalóan szükséges megállapítani azt is, hogy milyen szabályok legyenek a különböző üzleti modellek számára. A jelentéstől módosítói különösen a hiányosság jogi, jogi hézakokat illetően az SZ-vel kapcsolatban. Szerencsére az egyik módosító az megpróbálja ezt a hiányt betölteni, de ugyanakkor, amikor a több éves átlag, átlagról van szó, és végül az egyenlő esélyek a harmadik országokkal, mind ezek a megfelelő uh, irányba mozdulnak el, ezt tudjuk támogatni. Ugyanakkor vannak kérdéseink a bizottsághoz, az Európai Bizottsághoz, és amikor megnézzük az állampolgárok, vagy pedig a piac részvévék aggájait, azt, hogy a megfelelő kritériumokra alapoztuk-e mindezeket. Egyrészt lehet, hogy eddig túlságosan bonyolult volt a rendszer a kisebb és kevéssé fontos szereplők számára, de hogyha a vezetés számára hatalmas összegek állnak rendelkezésre, ugyanakkor kevés tőke van, akkor nem lesz európai felügyelet és erősebb szabályok, habár a piaci ereje nagyon is jelentős lehet ennek a vállalkozásnak. Tehát ez a vita azzal foglalkozik, hogy az eszközkezelők a, a reálgazdaság vállalatainál dolgoznak, akkor számukra ezek a kritériumok csak számokon alapulnak, a saját alapokat illetően, saját tőket illetően. Meg kellene vizsgálni a minőségi kritériumokat is, és pedig, hogy milyen lehetséges hatást gyakorolnak a szociálpiaci gazdaságban. Erről kell a parlamentnek vitáznia, hiszen nagyon sok vállalatnak ezekkel ezzel a befolyással, tehát a, a nagy eszközkezelőknek a befolyásával kell megközdenie. Látom a némelyik módosítóban, hogy akik nem non-discretionary tanácsot adnak, azok másokkal összehasonlítva másként működnek. Mert hogyha a tanácsokat nem ilyen alapon adják, akkor is lehet peres ügye, és akkor, ha nincsen tőkéje, akkor a, nem tudja teljesíteni valakiknek a jogait. Ugyanakkor látom, hogy hogy a tanácsokat illetően különbséget tesz az úgynevezett discretionary és non-discretionary tanácsok között. Az egész pénzügyi ágazatban, és itt is, a környezetvédelmi, szociális és irányítási kockázatoknak átláthatóbbaknak kell lenni, és láthatjuk, hogy a bizottságnak mi a javaslata ezzel kapcsolatban, és mi is bevezetjük ezeket a gondolatokat a módosítóinkban a befektetési vállalkozások területén, és nyilván figyelembe vesszük az arányosságot. Végül pedig szeretném hangsúlyozni, hogy úgy látjuk, hogy a priori bizonyos szabályok és ez, eh, ebben nem tudok Locke úrral egyetérteni, hiszen amikor a befektetési vállalkozásokról van szó, vagy, vagy az, az adó bejelentés, ezekre bizonyos szabályokra van szükség, hiszen országától függ, hogy mik a szabályok. Tehát itt a joghézakokat be kell tölteni. Tehát nagyon várom ezt a vitát, és úgy látom, hogy az arányosság elve, amelyet a bizottság vezetett be, és az egyszerűsítés ugyanakkor kívánja az erősebb szabályokat a leghatalmasabb szereplők számára, amely a szociálgazdasági gazdaságban, szociálgazdaságban szükség van és akkor a e, pénzügyi szolgáltatásokban is egységes piacot tudnánk elérni. Köszönöm szépen. Viegas úr a Guétől. től Nincs itt, de van, aki helyettesíti. Jegász úr nincs itt, mert más elfoglaltsága akad a következő napokban mindenképpen el fogja mondani az észrevételeit és módosító indítványait. Nem helyettesíteni akarom, de szeretnék valamit hozzáfűzni ahhoz, amit Gigolt kolléga mondott az előbb. Érdemes volna egy hibát kiavítani. Ő azt mondja, hogy a GUE-t képviseli, de én azt szeretném, hogyha egy kicsit nagyobb tiszteletet tanúsítana a GUE irányában, illetve az én irányomban. Én úgy gondolom, hogy eh, nagyon eh, szerencsétlenek voltak a megjegyzései, és méltánytalanok, jó barátom, jó kollégám, úgyhogy szeretném, hogyha a jövőben tartózkodna az ilyen kijelentésektől. Az elnök, gondolom ezt a te- üléstermen kívül jobban meg tudják oldani ezt a problémát, Először a spontán felszólalásokat, majd a bizottságot hallgatjuk meg, és az előadót, Sanders és Berez kollégák. Köszönöm, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak azért, hogy javaslatot tett erre a szövegre. Azokról a rendelkezésekről szeretnék szólni, amelyek a harmadik országokra vonatkoznak. Nagyon fontos megerősíteni ezeket a rendelkezéseket, különösen azokra gondolok, amelyek a miférben szerepelnek. Ezek a szabályok jelen pillanatban nem túl egyértelműek, nem túl stabilak, ezért érdemes kétféle problémával legalább foglalkozni szerintem. Először is a lojális verseny. A be fektetési cégeknek olyan cégekkel kell eh, versenyezniük, eh, amelyek ugyanilyen szabályoknak kell, hogy megfeleljenek, a MIFID-nek és a MIFIR-nek, ez nagyon fontos. Másodszor pedig a pénzügyi stabilitás témakörében. Bizonyos módosításokat vet fel az előadó, ezek eh, véleményem szerint üdvözlendőek, mert keretek közé szorítják a harmadik országok által támasztott verseny jelentette kockázatot. Köszönöm szépen, Berec asszony. Köszönöm. Kiegészítve azt, amit az előadó, az árnyék előadó mondott el Madi Idemó, nagyrészt egyetértek vele. Szeretnék visszatérni először is a három kategória definíciójára mármint ami a vállalkozások három kategóriáját illeti. A bizottság eredeti javaslata a befektetési vállalkozásokra vonatkozik, de az úgynevezett kvázi banki tevékenységekkel összekapcsolatban zavar alakulhat ki, vagyis hogy milyen kötelezettségek vonatkoznak a bankokra, az európai bankokra, az arányosság elve alapján érdemes különbséget tenni a különböző intézmények között. Tehát három osztályt határoztak meg, lehet arról vitatkozni, hogy hogyan határozzák meg ezeket a kategóriákat, minden esetre az olyan intézmények, amelyek úgy néznek ki, mint egy bank, és körülbelül olyan, intéz, olyan tevékenységet végeznek, azok ebbe a kategóriába tartozzanak. Az összes rendelkezés, ami a javadalmazása vonatkozik, ezekre is vonatkozik ez a megjegyzésem. Luka úr, nagy szakértője ennek a témának. A javatalmazás tekintetében nem szabad, hogy elszaladjon a ló az ágazattal. Azután vannak olyan előadói módosító indítványok, amelyek esetében megvan a kockázat, hogy a jelentés sen keresztül elébe megyünk a megoldásoknak, amelyek az ekvivalencia rendszert alakítanak ki a Barnheins jelentésben. Felmerült ez az elképzelés, hogy az ekvivalencia rendszer politikai arbitráshoz vezethet, beszél a Svájccal való ekvivalenciáról a MIFID-MIFIR összefüggésben. A bizottsággal sokat egyeztettünk erről, és ebből kiderült, hogy ellenkezőleg az ekvivalencia rendszer szoliditása pontosan azon múlik, hogy ugyanazokat a technikai standardokat alkalmazzák minden esetben, és ne legyenek egyoldalú hatáskörei a bizottságnak. az Európai Parlament társjogalkotói szerepköré illetően eh, az ekvivalencia rendszer elébe megyünk a Bárnheinz jelentéssel. Tehát ez egy módszertani probléma, hogy az ekvivalencia rendszerről itt eh, alkotunk-e szabályozást, vagy pedig a Bárnheinz eh, véleményben mondunk róla véleményt. Az ekvivalencia rendszer véleményem szerint olyas valami, amit nagyon megalapozottan kell kialakítani, hogy ne gyengítse a pénzügyi stabilitást, és itt egyetértek az előadóval, kívül állók ne tudják ezt kihasználni méltánytalan versenyre. Ezért úgy remélem, hogy a Bánhénysz jelentés vizsgálatával ezeket a problémákat meg tudjuk oldani. Persze az is sem mindegy, hogy a tanács milyen ütemben halad. A tanács néha gyorsabban halad, mint mi, vagy van, hogy lassabban, a koherencia és a logika azt követeli meg, hogy egy kicsit több időt kapjunk, hogy meg tudjuk vizsgálni ezt a fontos kérdést, különösen a Brexit összefüggésében kap különös jelentőséget. Köszönöm. Most a bizottságnak adom meg a szót, hogyha kérik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak is a bizottság nevében a vitát, és köszönöm a támogatást is, mert úgy érzem, hogy a bizottság javaslatát bát, ö, támogatják, úgyhogy ez bátorítás számunkra. Szeretném szeretnék mindenkit emlékeztetni az elsődleges célokra. Az, hogy biztosítsuk, hogy a különböző befektetési cégek, amelyek az európai piacon működnek, egységes szabályok alapján dolgozzanak, amely valóban tükrözi a kockázatokat. Jelenleg nem ez a helyzet. A mostani szabályozás elsősorban bankokra lett kialakítva. Az volt a cél tehát, hogy a valódi ilyen cégek által jelentett kockázatot fogalmazzuk meg, és ennek megfelelő szabályozást alkossunk. Ebben a cél az egyszerűsítés is volt, és az arányosság, mert elismerjük, hogy ezek a cégek a pénzügyi piacon nagyon fontos szerepet játszanak a gazdaság finanszírozásában, és éppen ezért olyan szabályokat kell alkotni, amelyek lehetővé teszik ezeknek a cégeknek, hogy folytassák a tevékenységüket, és a prudenciális szabályokat is be tudják tartani. Azt is biztosítani kell, hogy a harmadik országokra vonatkozó szabályokat megerősítsük, figyelembe véve, hogy az ekvivalencia szabályok, amelyek most léteznek, akkor kerültek kialakításra, amikor harmadik országokból nyújtott ilyesfajta szolgáltatások esélye meglehetősen kicsi volt, szeretnénk megerősíteni ezeket a kereteket, ahol az ekvivalencia döntést a bizottság úgy hozhatja meg, hogy meghallgatja, a, meg figyelembe veszi a vonatkozó szabályokat, és hogy ez lehető legközelebb álljanak a szabályok Európában és a harmadik országokban és az is fontos, hogy a felügyelet és az utólagos ellenőrzés folyamata megerősítést kapjon. És valóban közös játékszabályok alapján működhessenek az európai és a harmadik országbeli szolgáltatók. Az előadó felvett elképzeléseket, ezek elsősorban az előző legemlített témákra vonatkoznak. Köszönöm a jelentéstevő munkáját és a szakbizottság munkáját is. És azt is köszönöm, hogy megpróbálnak velünk közösen megoldást találni ezekre a kérdésekre. Gigoldúr feltett egy kérdést, ha jól értettem, az eszközkezelő kezeléséről. Valóban, való igaz, hogy ami a besorolást illeti, ez elsősorban kvantitatív besorolás, tehát azon múlik, hogy mi az eszközök értéke egy-egy vállalkozásban, vagy illetve milyen eszközök állnak a vállalkozás kezelésében, mi a tevékenységének a mértéke. De nem csak mennyiség, hanem minőségi kritériumok is vannak, ezt is tartalmaz ez a javaslat. Tehát azt a rendszer szintű vállalkozások kategóriájának meghatározásában bizonyos olyan szolgáltatásokat próbáltunk meghatározni, amelyekben még nagyobb prudenciát kell elvárni, mint másoknál. Különösen ebben a kontextusban, úgyhogy azt kell biztosítanunk, hogy olyan tevékenységekben, amelyek esetlegesen rendszer szintűek, ezeket a cégeket, vállalkozásokat ugyanúgy kezeljük, mint a bankokat. E tekintetben Beresz asszonynak köszönöm a felszólalását. Nagyon fontos ebben az esetben a kiegyenlített verseny és a szabályok közelítése. Ennyit szerettem volna jelen pillanatban elmondani, és köszönöm szépen, hogy a szakbizottság pozitívan vette fontolóra a javaslatunkat, és az nagy várakozásokat tekintek a jövőbeli munka elébe. Köszönöm a reagálást, és most az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Ezek is azt mutatják, hogy van néhány olyan terület, ahol megállapodásra tudunk jutni. Tehát azt kell mondanom, hogy egy kicsit meglepődtem, mert volt egy ütemtervem, és ezt az árnyék eladóknak az elejétől kezdve átadtam, én ehhez eddig ragaszkodtam, és tartottam a határidőket is lehetőség szerint. Nem voltak ellenvetések. Egy kicsit meglep, hogy meg kell várnunk a saját kezdeményezésű jelentést ahhoz, hogy az ekvivalenciával foglalkozzunk. Ezek szerint a Hübner jelentésről nem kell szavazni, mert annak is van kihatása az ekvivalenciára. Tehát vagy az egyik, vagy a másik. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik jelentésnél így járunk el, a másiknél pedig úgy. Éppen ezért azt gondolom, hogy az ekvivalenciát a hézjelentéstől elkülöníthetjük, és mivel ennyire szoros az ütemezés, figyelembe tudjuk majd venni ennek a munkának az eredményét, de a Hübner jelentést is ki kell még várnunk. Az ekvivalenciával kapcsolatosan említettem Svájc példáját, pervans, az Egyesült Államokat is említhettem volna, itt a szakbizottságban említettük, hogy egyáltalán nem voltunk elégedettek azzal, ahogyan a bizottság értelmezte ezt. Azt tudtuk elérni, hogy az ekvivalenciát korlátozták, vagyis így nem jött létre kiskapu a szabályozásban. Ami azt jelenteni, hogy kis vállalkozások kihasználhatnák a helyzetet. Más példát is hozhatnék, az SND egyetértett ezzel, Svájc példáját hoztam fel, de mondhattam volna az Egyesült Államokat is, és lehet, hogy más lett volna a reakció. A nagy befektetési vállalkozások a CRD szabályozás alatt maradnak, ez nem változik, az országonként tétel, az átláthatóság, a javadalmazás, ezek a kérdések továbbra is napirenden maradnak. A kérdés az anyosság. Valóban ugyanúgy kell szabályozni egy befektetési céget, amely milliárdokat kezel, mint egy másikat, amelyik milliókat kezel? meg kell vizsgálnunk a rendszer szintű relevanciát is. Ezzel egy olyan rizikóval foglalkozni, ami nem is létezik. Én örülnék annak, hogyha ezt az orientációt követni tudnánk, ami 28-as módosított életi. Ehhez egy részletes magyarázatot is csatoltam. Arról van szó, hogy a harmadik országbeli beruházási cégeket ne részesítsük jobb a feltételekben, mint az EU-sokat. Miért végezhetnének ő tevékenységet ott, ahol tilos az EU-s cégeknek tevékenykedni? Miért ne beszélhetnénk erről is? Hiszen ha nem, akkor pont az ellenkező történik, amit mi szeretnénk, mégpedig az, hogy nálunk bizonyos dolgok nem megengedettek, harmadik országokban igen, akkor valamit tennünk kell, így el fog tűnni az EU-ból, az, ez az üzletág, és harmadik országokban ajánlják majd fel. Egyértelmű a véleményem. És az utolsó kérésem, a vita megmutatta azt, hogy tisztázásra van szükségünk bizonyos helyeken, még számos árnyék eh, jelentős tövői ülésre lesz szükségünk, mielőtt megint eh, szakbizottsági ülést tudunk tartani. Tehát amíg még eh, nem zárult le a módosítók beadásának határideje, addig nem tudok kompromisszumot kialakítani. Fontos, hogy megfelelő időkeretet alakítsunk ki. Kérésem az, hogy ne halasszuk eh, talán ezt egy egész hónappal el. Ez is elhangzott már. Tehát nagyon fontos a széleskörű kompromisszum kialakítása, fontos ez megfelelő idő, ha nem, akkor eljön a nyári szünet, ha túlságosan elhalasztjuk, és azt is ügyenbe kell vennünk, hogyha csak az év végén kezdjük el a trialógust, akkor ezen jogalkotási időszakat ezt nem fogjuk tudni megoldani. Én azt gondoltam, hogy ez még egy fontos dosszió, és éppen ezért készítettem el ennyire korán az anyagomat, azért, hogy még legyen esélyünk arra mindezt még ezen jogalkotási időszak alatt lezárni. Éppen ezért kérek mindenkit arra, hogy ezt fontolja meg. Nem gondolom, hogy szívességet teszünk magunknak azzal, hogy a következő, a következő jogalkotási időszakban újból foglalkoznunk kell a témával. Köszönöm szépen. Markus. Köszönöm szépen, Markus, Akkor szeretném összefoglalni. Nem, mégis van egy hozzászóló még. Vermás Berenc asszony. Vermás Berenc asszony. Nos, a módosítók benyújtásának határidét illetve nem tudom, hogy a jelentéstevő egyetértene ellenne er, ezzel, e, ugyan a, e, nem a jelentéstevő, hanem az elnöknek a privilégiuma az, hogy meghatározza a különböző e, időpontokat, határidőket a szakbizottságok működésének szabályában is benne van ez. Ugyanakkor a jelentéstevő javasolhatja a ritmust, hogy hogyan kellene tárgyalni ezekről a szövegekről. És osztom nagyon ezt a véleményt, hogy lehet, és lehetne rá más példákat is hozni, hogy befejezzük a parlament mostani mandátuma alatt ezt a munkát. Ez a kötelezettség tulajdonképpen ugyanaz minden törvényel kapcsolatban, jogszabályal kapcsolatban. Épp ezért azt javaslom, mivel hogy nagyon is nagy lelkűek voltunk az idő kérésében, hogy egy hónappal tolják el a módosítók benyújtásának a határidejét. Ugyanis a parlament szerepét, illet, szerepét illetően egy alapvető kérdésről van szó, és nem hiszem, hogy erről lehetne tárgyalni, anélkül, hogy egy vitát tartanánk ezzel a jelentéssel kapcsolatban, a helyszjelentéssel kapcsolatban. Tehát az elnök úrtól azt kérem, hogy ma ne döntsünk erről a kérdésről, és a szocialista frakció részéről ezt a kérésünket, hogy a módosítók benyújtásának a határidejét egy hónappal tolják el. Köszönöm szépen. No, akkor szeretnék összefoglalni mindent. Az időpontok május 24-e dél a módosítók benyújtásának, június 18 a vizsgálata, és szeptember 28-án fogunk szavazni róla, és végül a plenárisban. Galtieri elnök úr itt volt a vita elején, és majd kapcsolatot vesz fel a jelentéstevővel, és ennek a javaslatnak a benyújtóival, és akkor minden opciót, minden lehetőséget figyelembe vesznek az elnökség által meghatározandó időpontokat illetően le, el, el, egyelőre ez az időpont áll, és Galtieri úr és Ferber úr és a többiek majd er, újra beszélnek erről. És biztos vagyok benne, hogy Galtieri úr majd tájékoztatott bennünket előre Köszönöm szépen. Very much. I guess very soon we will get information. Azt hiszem, hogy nem sokára megkapjuk ezt az információt. Most a szavazás előtt van néhány percünk, mert negyed hatra időzítettük a szavazást. I don't, I don't know why she's doing like that and why she's coming with that here. Because she could speak to you before.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 Kedves kollégák! Mindenkit szeretettel ötvezzek itt a szavazási, nagyon fontos szavazási időszak van. Két kontfontosságú rendeletről van szó, rendelettervezetről a piaci unióval kapcsolatban, tőkek piaci unióval kapcsolatban, és hogy ennek milyen hatásai vannak, vagy bizonyos események milyen hatással vannak erre. Tehát szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy próbáljuk ki a szavazást, tehát most akkor próbáljuk, megnyitom a szavazást. kérem mindenki mm, tegye be a szavazókártyáját a gépbe. Rendben. Van egy kolléga, aki nem szavaz. Jó, akkor kezdjük a Langen jelentéssel. Ez a refit negatív magával viszi. Úr 77-es mellette ellene elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 78. Kapfagyottá válik. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor részenként szavazunk a 80-as módosival. A hozzáadott szöveget ott találják a szavazólistán mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89 mellette ellene tartózkodás elfogadva kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 96-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 120-as módosító mellette ellene tartózkodás el, elutasítottuk. 121 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. De azt hiszem, hogy elutasítottuk. Megnyitom a szavazást, most pedig lezárom. Elutasítottuk. Többség 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 123, 124 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 125 mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ah, ugyanannyi, tehát egyforma, tehát elutasítva 126 elfogadtuk, 127 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum tartózkodás elfogadva, 155-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 154 fel mellette ellene tartózkodás elutasítva. 156 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette a tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum elfogadtuk. 175-ös módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk egy többséggel. 176 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellett ellene. Tehát 5-ös kompromisszumról 5 eh, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk ötös, öt a kompromisszum, akkor fogyott válik, tehát akkor 188-as jön mellette, ellene tartózkodás elutasítva. De ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottok 190, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 192 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 193 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 194 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ugyanaz a többség 195 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellenet elfogadtuk. 198-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 201 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 202 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 203, 204 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 205 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 211 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 213 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 217 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 218, 219 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 220 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 221 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 222 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 223 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 224 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 225 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 226 mellette ellene tartózkodás el, elutasítva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 229 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 230 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 231 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 254-es módosító. Ennek egy részéről mellette. Mellette? Ellene? ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás, 266 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 273 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 274 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 275 mellett és 276 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 277 mellette ellene tartózkodás elutasítva. E, preambulum bekezdések 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitjuk a 34-ről a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Negyvenegy, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61, mellette ellene tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 65 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 66 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 67 mellette, ellene tartózkodás, el, elfogadva. 75 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Az egész, a módosított szövegről néven, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom, 46 mellette, 5 tartózkodást, tehát akkor elfogasztuk az állásfoglalást. Köszönjük a jelentéstevőnek, és mi lesz a következő lépés? Néppárt azt javasolt, hogy a plenárison kezeljük ezt. Én jelentéstevőként ezt támogatni szeretném, és nem szeretném, ha elkezdnének a tárgyalások, tehát a tárgyalásokat elutasítom. Tehát nem kell szavaznunk most, hanem majd a plenárison szavazunk, ugye? Köszönöm, és gratulálni szeretnénk. Eltérünk Danuta Hübner jelentésére. A felügyeletről, CCP-kre és az ország CCP-k elismerése, egyes kompromisszum, elfogadva kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva hármas kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva négyes kompromisszum, mellette ellen tartózkodás elfogadva ötös kompromisszum elfogadva hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva hat mellette ellene tartózkodás elfogadva nyolc mellette tartózkodás elfogadva 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 13 mellette ellen tartózkodás elfogadva, 277-es mellette ellen tartózkodás elutasítva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 295 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 20-as kompromisszum, mellette, mellette ellene tartózkodás elfogadva, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 646-os, 47-es, 468-as és a 472-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 469 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 474-es 474. So it's a minus, I guess. In favor. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellen tartózkodás elfogadva. 26-os ellen tartózkodás elfogadva, 27-es ellen tartózkodás elfogadva, 28 ellen tartózkodás elfogadva, I think the mistake in the list. Withdrawn. Okay, withdrawn, so compromise 29. 29-es mellette ellentartózkodás elfogadva, 504-es mellette ellentartózkodás elutasítva, 505-ös mellette ellentartózkodás elfogadva, 30-es kompromisszum mellette ellentartózkodás elfogadva. 31 in favor against mellett ellentartózkodás elfogadva, 32-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 33-as mellett ellentartózkodás elfogadva, 554-es mellette ellentartózkodás elutasítva, 555-ös mellette ellentartózkodás elutasítva, 34-es mellette ellentartózkodás kompromisszum 34-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 34 a mellett ellentartózkodás elfogadva, 569-es mellett ellentartózkodás elutasítva, 570 mellett ellentartózkodás elutasítva, 35-ös kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 36-os mellett ellentartózkodás elfogadva, 576 mellett ellentartózkodás elutasítva, 577 mellett ellentartózkodás elutasítva, 578 mellett ellentartózkodás elutasítva, 37-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 38-as mellett ellentartózkodás elfogadva, 592 mellett ellentartózkodás elutasítva, 599 százas mellett ellentartózkodás elfogadva, 39 mellette ellentartózkodás elfogadva, 40-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 104 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 105-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 106-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 107-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 108 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 109 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 110-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 111-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva 112 mellett ellentartózkodás elutasítva, 113 mellett ellentartózkodás elutasítva, 114 mellett ellentartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 114-esről. Lezárom a szavazást, elutasítva. 115 mellette ellentartózkodás elutasítva, 116 mellette ellentartózkodás elutasítva, 117 mellette ellentartózkodás elutasítva, 119 mellette ellen, elutasítva, 120 mellette ellentartózkodás elutasítva, 121 mellette ellentartózkodás elutasítva, 41-es mellette 127 mellett ellentartózkodás a 42-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 129-es mellett ellentartózkodás elutasítva, 130-es mellett ellentartózkodás elutasítva, 2-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 140 mellett ellentartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 43 mellett ellentartózkodás elfogadva, 44 mellett ellentartózkodás elfogadva, 174 mellett ellentartózkodás elutasítva, 175 mellett ellentartózkodás elutasítva, 180 mellett ellentartózkodás elutasítva, 181 mellett ellentartózkodás elutasítva, 45-ös kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 46 mellett ellentartózkodás elfogadva, 47-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 48 mellette tartózkodás elfogadva, 49-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 50-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 51-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 52-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 53-as mellett ellentartózkodás elfogadva, 299 mellette mellett tartózkodás utasítva, név szerint és szavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 50, 45 mellette, 4 ellene, 5 tartózkodás mellett. Gratulálunk a jelentéstevőnek. And now we will vote also by roll call vote. Ah, are we finished? No, no. not yet. Elnök úr, még nem végeztünk, népszerinti szavazást tartunk a tárgyalások megkezdéséről az eleve fogadott jelentés alapján megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. A látható eredménnyel a szükséges többség megvan a tárgyalások elindítására. Elnök úr, a ma esti teljesítmény alapján el tudom képzelni, hogy legközelebb nem lesz Ekon elnök, és lehet, hogy alelnöknek kellene jelentkeznie, hogy ki tudjuk használni a képességeit a szavazásban a plenárison, és Lilandal esetleg versenyt is rendezhetnénk, ugyanaz alapján, a szavazólista alapján kivégez gyorsabban. Köszönöm, meg fogom fontolni a javaslatát. Martin Schulz jön vissza. Tomorrow we will start... Holnap, még hagyd mondjam el, elnézést, szeretnék mondani valamit. Nagyon pozitív és nagyon fontos, hogy ilyen nagy többséget kapott ez a két szöveg ilyen rövid idő alatt. Gratulálok a két jelentéstevőnek a kiváló munkáért. Erős jelzés ez arra, hogy a parlament utat mutathat a tanácsnak, tovább tudunk lépni olyan fontos témákban, amelyek az Európai Unió pénzügyi stabilitását meghatározzák. Köszönöm mindenkinek, aki ezeken az ügyeken dolgozott holnap 9 óra